A 16. 4-es pontja szerint szeretném közölni, hogy a tegnapi 17 óra 30 perckor beadott szövegeket, illetően nem érkezett ellenkérelem, tehát ezeket elfogadottnak minősítjük. A GUE frakció részéről Martina Michel a kultúra és